Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Megnyitom az ülést, a tegnapi ülésünk jegyzőkönyvei már hozzáférhetőek, van-e velük kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Ha nincs, akkor a jegyzőkönyveket elfogadtuk. Most vitát fogunk folytatni az emberi jogok